tagjait üdvözölni. Ezt az Európai Parlament hívta életbe. Itt vannak a résztvevők különböző országokból most a plenáris ülésen. Érkeztek Kongóból, Guatemalából, Kazaksztánból vagy Jordániából is. Egy két hetes intenzív emberjogi kurzust folytatnak itt az Európai Parlamentben, Brüsszelben, illetve egy velencei központban. Dieses neue Programm wird vom netzwerk organisiert. A Szaharov hálózat szervezte ezt, és szeretnék azon személyek képességét fejleszteni, akik az emberi jogokkal foglalkoznak. Remélhetőleg az itteni tapasztalatuknak hasznát veszik majd. Akkor folytassuk is a vitát. A következő hozzászóló két percre Jávor kolléga. Thank you, Chair.